Okay. ladies and gentlemen, can we adopt it? Elfogadjuk el a mai ülés rendjét? Néhány rövid bejelentés, bejelentésem lenne, ami az internetes közl, közvetítést illeti. Sajnos ez nem egy jó precedens, de technikai okok miatt felvesszük most és később áll majd rendelkezésre online, négy nyelv kivételével minden nyelven történik tolmácsolás. Szeretném üdvözölni az IMCO és az ITRA, ITRE szakbizottság tagjait, akik kiválóan együttműködtek, néhány póttag is jelen van. 1287 módosítót nyújtottak be, a többi szakbizottság véleményét leszámítva. Úgyhogy melegen szeretném üdvözölni Kallász urat az ITRE szakbizottság részéről, illetve az IMKO részéről Gebhardt asszonyt. Rendkívül kemény munkát végeztek, számos ülést tartottak, úgyhogy külön köszönet a titkárságnak is. Kiváló segítséget kaptunk az asszisztensektől is, és hosszas órákon át dolgoztak az anyagon. 54 kompromisszumos módosító van, nem tudom, hogy ez rekord-e, mi a szavazólistát illeti, de reméljük, hogy gyorsan át tudunk menni rajta és szeretnék minden árnyék jelentéstevőnek, társjelentéstevőnek és a többi szakbizottság tagjának is köszönetet mondani, akik a legutolsó árnyék jelentéstevői üléseken aktívan részt vettek. A tervek szerint két és fél órás lesz az ülés, de arról tájékoztattak, hogy ennél talán gyorsabbak is lehetünk. És most átadnám a szót a társelnöknek, Buzek úrnak, aki szintén keményen dolgozott ezen a jelentésen. Köszönöm, Viki. Fantasztikus nyolc szakbizottság, két illetékes és hat további együttműködő szakbizottság dolgozott szorosan együtt, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az illetékes szakbizottságok között, ez egy új felállás, egy új formátum, és ez egy nagyon komoly eredmény volt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a digitális belső piac és a digitális unió mennyire fontos, hiszen ez a jövő terv a digitális unió kialakítása. Itt egy rendkívül fontos dossziéről van most szó. Mint ahogy is elmondta, kiváló volt az együttműködés a hat szakbizottság között. Nem volt túl egyszerű kompromisszumra jutni, nagyon vaskos a szavazólista, de nem olyan hosszú, mint amire sokan számítottak, tehát sok sikert kívánok az elkövetkezendő 1 óra 20 percben. It's not a race, okay? But I'm going to chair the first half of the vote. Tehát a szavazás első felét én fogom elnökölni, és majd ezt követően átadom a második felére a szót Buzek úrnak. Röviden el tudjuk-e fogadni a december 1 ülés jegyzőkönyvét, amennyiben nincsenek kifogások az ülés végéig, akkor elfogadottnak tekintjük. És akkor kezdjük a szavazást. 180 szavazás lesz. Szeretnék emlékeztetni, hogy 396-os az A kompromisszum nem vonatkozik, és javasolom, hogy erről külön szavazzunk. A titkárság azt mondta, hogy nem tudták ennek megfelelően összeállítani a szavazólistát. A titkárság azt mondja, hogy a 396-os módosítóra vonatkozik a 14A, bocsánat, javítja magát az elnök, a 3B kompromisszumos módosító, ami a versenypolitikát illeti. Tehát ez a 396-os a versenypolitikára vonatkozik, és ennek nagy része szerepel a 3B kompromisszumosban ami szintén a versenypolitikával foglalkozik. Vannak-e további kérdések, amiben nincsenek, akkor kezdjük meg a szavazást. Okay. So compromise amendment one. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. hét mellette ellene mellette ta, ellene tartózkodás elfogadva. nyolc hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3A mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3B mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-2-3-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, Okay, close, close the vote. That's four. Ezt elutasítottuk. Itt van néhány szoros eredmény, úgyhogy ezeket ellenőrizni fogjuk. Kettő, három, hatos. Kettő, három, ötös módosító mellette, ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Még egy. Ezt is elutasítottuk. 2-3-6-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elutasítva. 241-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elutasítva. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4A mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. elutasítva. Emple 12 és 35-ös, ezekről csak akkor szavazunk, hogyha a, az a módosító, tehát az EMP 47-esről szavazunk, mellette ellene tehát az EMP 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ne, nem, elnézést. Ellenőrizzük. Sorry, my mistake. Tévedtem. 4B bekezdés, a kettő 76-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os a kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es oldal, 364-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 364-es elfogadva, 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 401-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőri, illetve ellenőrizzük. Elutasítva. Ez is szavazás volt. A 4-2-es, 4-3-as, ez egy törlés mellette ellene tartózkodás elutasítva, Nyolcas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, az EP, a néppárt szóbeliéről majd a 28-as módosítóhoz érkezve szavazunk, 9-es kompromisszumos, a 34. oldalon mellette ellene tartózkodás elfogadva, és a 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás ezt még egyszer. Tehát kiegészítésről van szó, mellette ellene ellenőrizzük. Egy szocialista képviselővel többen szavaztak. Kérem, hogy ez a plusz képviselő vegye ki a kártyáját. póttagról van szó, az SND Köszönöm. Ezt elutasítottuk. Elfogadtuk, elnézést javítja magát az elnök. Tehát a 9-es kiegészítőt elfogadtuk. A 4 4 es törlés mellette ellene tartózkodás elfogadva, tehát akkor ez a ezt elfogadtuk, a 10-es B 4 5 kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-5-3-as mellette, ez is egy törlés, ellene tartózkodás elfogadva, a 464-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 465-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 466-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 467-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 469-es mellette 469-es, 470-es és a 471-esről együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13A kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 488-as módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14A mellette ellene tartózkodás elfogadva, kiegészítés a 14 ához mellette ellene tartózkodás elfogadva, 495-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 496-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 497-es mellette, illetve ez okafogyott, a 497-es okafogyottá vált, a 498-as mellett ellene ellenőrizzük. elfogadtuk. 499-es okafogyottá válik, 501-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. esett, 500-as mellett ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ez is elutasítva, de ellenőrizzük. Igen, tehát elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva kiegészítés a 15-ös kompromisszumoshoz mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 537-es mellette ellene ellenőrizzük. ez is elutasítva. 546-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. ...547-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 548-as mellette és az 549-es mellett ellen, ellenőrizzük. elfogadva. 50, 550-es törlés mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os C bekezdés az 585-ös, mellette ellene elfogadtuk, azt hiszem, de ellenőrizzük van ötös, elfogadva. 17-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene, a 610-es szóval mellette ellene ellenőrizzük. elfogadva. 13 as törlés mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18A kompromisszumos mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 18-át. elfogadva. Kiegészítés a 18 a kompromisszumoshoz mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Még négyen kell, hogy szavazzanak. szoros, de elutasítottuk. A 622-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elfogadva, illetve nem, elutasítva. 24-es kult Első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva, illetve ellenőrizzük. Elfogadva. A kult 31-es módosító mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük. Elutasítva. 18b kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, kiegészítés a 18b-hez mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor átadom Buzek úrnak. Köszönöm szépen. Nagyszerű voltál. So let us go. Akkor folytassuk. 6-3-3 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-3-4 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kiegészítő 19-es ához mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Uh, amendment 668 in favor. 668 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 694 mellette ellene tartózkodás, elektronikus ellenőrzés 694-esre. The voting is closed. Rejected. Reject. Lezártuk, elutasítottuk. 697 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kiegészítő 20-as kompromisszumhoz mellette ellene tartózkodás elektronikus ellenőrzés, 20-as kompromisszum kiegészítője. Closed. Rejected. Rejected. Amendment 7-2. 729 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum kiegészítő egyes mellett ellene tartózkodás, inkább elfogadtuk, de elektronikusan ellenőrizzük. It's addition one, two, uh, yeah. 21-es kompromisszum egyes kiegészítőjéről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kiegészítő mellett ellen tartózkodás elfogadtuk ugyanazzal a többséggel. 22-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 22 új mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 800-as módosító mellett Kedves barátaim, 800-as módosító mellett ellen elektronikus. Close. Accepted. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 802 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 803 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. CA blokk mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 24-es kompromisszumhoz kiegészítő mellett el, elektronikus. I close the vote. Lezárom. Rendben, elfogadtuk. A 24-es ez a második kiegészítő mellett ellen tartózkodás, elektronikus ellenőrzés. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. 25-ös kiegészítője mellett ellen tartózkodás, elektronikus megint, tehát 25-ös kompromisszum kiegészítője. Addition to compromise 25. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ez alkalommal. 919-es mellett 919 mellett még mindig lette 919 ellene tartózkodás elektronikus ellenőrzés 919-es lezárom a szavazást elfogadtuk 26-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Első kiegészítése mellett ellen tartózkodás elektronikus ellenőrzés, nem egyértelmű az eredmény. Tehát 26-os kompromisszum, első addendum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második kiegészítése mellett ellen tartózkodás, ezt is elektronikusan ellenőrizzük, 26-os második kiegészítése. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ö, 9-14 mellett ellen 942, I es lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most akkor a 944-es mellett ellen tartózkodás, elektronikus 944-es, 944-es. Lezárom. Elutasítottuk. 954 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk, de elektronikus. 954. Lezárom. Elutasítottuk. 955 mellett. Ellen. Tartózkodás. Ellenőrzés. 955-re lezárom elutasítottuk. 969 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus szavazás 969. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 27-es kompromisszum mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 27A A mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egy nulla három négy mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 1035 mellett ellen elektronikus szavazás 1035 megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1-0-4-0 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 1-0-4-1 mellett ellen tartózkodás, elektronikus szavazás, 1-0-4-1. 1041 elektronikus szavazás. Is rejected. Elutasítottuk. 24-es mód, szóbeli módosító van ehhez. A 28-ashoz van-e ellenvetés? Ki ellenzi? a szocialisták minden szóbeli módosítást elleneznek. Tehát akkor a szóbeli módosítás nélkül szavazunk a 28-asról mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 1071 mellett ellen tartózkodás, elektronikus szavazás 1071. Lezárom. Elutasítottuk. 1084-1084 mellett ellen tartózkodás elektronikus 1084. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11.03 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 30-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 1.1.2.8 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 31-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 1157 mellett ellen 1 elektronikus 1157 ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as módosítás mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 1185 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 1194 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 1199 mellett ellen tartózkodás elektronikus 1199. Lezárom elfogadtuk. 12.02 mellett ellen tartózkodás elektronikus 12.02-re. Lezárom. Elutasítottuk 33 A mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk 33 B mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 33C mellett ellentartózkodás elfogadtuk, kiegészítés a 33C-hez mellett ellen elfogadtuk, második kiegészítés a 33C kompromisszumhoz mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 33D mellett ellentartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellett ellentartózkodás, elfogadtuk. 1-2-3-8 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 12-42 mellett ellen tartózkodás, elektronikus. 1242-es. Lezárom. Elutasítottuk. 35-ös kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 35-ös A mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 12.52 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 36-os kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 36-os A mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Tizenkettő hatvanöt mellett ellen tartózkodás elektronikus. Tizenkettő hatvanöt. Egy, kettő, hat, öt. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 37-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 1277 mellett ellentartózkodás ellenőrzést belekavarodtam, 1277 elektronikus szavazás. Majd jól alszunk ma este, hogyha mindent elektronikusan ellenőrzünk. 1281 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tehát 1281 elektronikusan. Lezárom. Elutasítottuk. 12.85 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Nullás kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. A kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 67-es módosító mellett ellen tartózkodás elektronikus. Lezárom. Elutasítottuk. B. Kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. C. Mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 104 mellett. Ellen. Tartózkodás elektronikus 104. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 106 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtok. 11 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. D kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 146 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 147 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 149 mellett ellentartózkodás elektronikus 149 Elfogadtuk. Egy öt kettő mellett. Ellen. Tartózkodás. Elektronikus egy öt kettő. Lezárom. Elutasítottuk Egy öt hat mellett. Ellen tartózkodás Elutasítottuk 1-5-7 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elektronikus 1-5-7. Lezárom. Elfogadtuk. 1-6-2 mellett. Ellen. Tartózkodás Elektronikus 162. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 165 mellett. Ellen. Tartózkodás elektronikus 165. Lezárom. Elutasítottuk. Kollégák, most várnunk kell 8-20-ig. 8-20-ig. Mit gondolnak erről a javaslatról? De ha nem akarják, akkor szavazhatunk. Viki azt akar, hogy szavazzunk, jó? Akkor elektronikusan név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást a teljes jelentésről. Well, too many, no? Now we must take a I close the vote. Lezárom. Tessék, 89 mellett, 80 mellett a hatan ellene. Elfogadtuk, kedves kollégák. You don't see our... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, a két előadónk mosolyog, kérem álljanak fel, forduljanak meg a közönség felé szépen mosolygósan. You see, uh, we created incredible cluster. Igazi együttműködési klasztert alakítottunk ki. Jogalkotási munkánk lesz bőven. Készen állunk a kivel együttműködésre. Legalább hat szakbizottságnak kell az Európai Parlamenten együttműködnie. Nagyon szépen köszönöm. Sajnálom, hogyha valakinek van nyolckor egy ülése, akkor mennie kell. Tudom, hogy úgy készültek, hogy nem mennek egy máshova nyolcra, mert itt fognak ülni és szavazni. Sajnálom. Viki, tiéd a szó. Hölgyeim és uraim, gratulálok, boldog karácsonyt! Remélem, hogy januárisban, januárban már plenárisra is kerülhet ez a jelentés. Még egyszer boldog karácsonyt! Az előadóink szeretnének egy szót szólni, kedves barátaim. Barátaim, szeretnétek valamit mondani? Do you want to say?